Okay, those colleagues who are here. Kollégák, akik itt vannak, azokat meghívjuk. Én szeretném elmondani, három órakor akartunk kezdeni, akkor kezdjük is, amennyire csak lehet három órakor. Itt van a ter- napirend tervezetünk, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Üdvözlök egy látogatói csoportot, grúz látogatókról van szó, Tbilisi-ből érkeztek Ertug úr meghívására, és Grúziából érkeztek, és ennyit tudok bejelenteni, ezt mondták nekem itt a közlekedési szakbizottságban, és az Eurovíziós dalfesztiválon a, a, ott bizony a grúzok nyertek, ezt látni kell, tehát a címe a vízesés volt, és hát igen, sikeresnek bizonyultak hogyha visszatérnek eh, Grúziában mondják el nyugodtan, hogy eh, az idei az itteni elnök az Eurovíziós Fesztiválon nagyon jónak tartotta a dalukat, aztán nézzük meg a tengeri szállításból eredő széndiokszid kibocsátások monitorozási jelentés és ellenőrzése. Köszönöm szépen, mondja az előadó. Miközben most sajnos nem tudom fogadni a hívást. A hajózás az egyetlen olyan terület, amelynek a CO2 kibocsátásával mindeddig nem foglalkoztunk külön. Az IMO szerint eh, növekszik egyébként az emisszió ezen a területen, és ha nincs változás, akkor az összes CO2 kibocsátás 6%-ára jutunk majd 2020-ra. Egyébként ez árt az egészségnek és nem csak a klímának, mi szerint mintegy 50 ezer haláleset, korai haláleset vezethető vissza arra, hogy jelentős az emisszió a hajózásban. Az IMO sokat beszél, csak nem sokat tesz. És van ugyan, vannak ugyan kötelező energiahatékonysági mutatók, ezek azonban nem kötelezőek a meglévő és az új hajókra is vonatkoztatható lenne. Ez egyébként az Európai Bizottság azt mondja, és belátja, hogy ezek az intézkedések mi szerint 40%-ot, vagy akár 50%-ot is kéne csökkenteni a 2005-höz képest 2050-ig. Itt van a GOS jelent. Erről hosszas vitát folytattunk, és az egyes kategóriákra célokat határozott meg, és ezeket mi nagy többséggel fogadtuk el, de az Európai Bizottság visszatáncolt, azt kell, hogy mondjam, sokkal hát jobban lemarad, mint a parlament. Az Európai Bizottság a tanács felszólította 2009-ben és a parlament a mm, Európai Bizottságot, hogy foglalkozzon egy ilyen programmal 2030 hogy bővítsék ki ezt a területet, és hogyha 2011, hogyha 2011-ben nincsen nemzetközi megállapodás. Tehát komoly ambíciók voltak, de az jól látható, hogy annyira sokkolta őket a légiközlekedés emissziós tárgyalása. Mm, ez lehet egy magyarázat szerintem. Ami a véleményt illeti, hát elég nehéz munkákat folytattunk, mert nagyon eltérőek a pozíciók, mit mondtam, nagyon nehéz volt kompromisszumokat megfogalmazni. Viszont fontos lenne, és ebben nagyjából egyet is értünk, hogy a, a, döntsünk abban, amit már a környezeti bizottság is döntött, a gross tons, a bruttó regisztertonna esetében 400-ról indulunk ki, itt ebben akár a kompromisszumra is juthatunk, az MV-ben is ez történt, aztán más káros anyagokat is figyelembe veszünk az EU, az EU jogalkotásból, például a kén tekintetében. Ez az a két pont, amit mindenképpen szeretnék megemlíteni itt előadóként, kérem, hogy támogassanak ebben, ezt legalább megoldjuk, hogy ne kelljen ezt még visszavinni a környezeti szakbizottság elé. Az ottani előadó Külakatész, liberális és görög, ő támogatja ebbéként ezt az álláspontot, és ez bennünket részben meg is lepett, ezért külön hangsúlyozom újra. Miután rákérdeztem, ő kitartott ezen véleménye mellett. Aztán azt is mondják, hogy az EU egyedül van az emissziókereskedelemben, például a légi közlekedésben az Egyesült Államok volt a legnagyobb ellenfelünk. Most tisztázni kell, hogy az IMO-ban az Egyesült Államok maga javasolja, hogy a 400 tonnás küszöbértéket vegyük a hajóknál figyelembe. Tehát ha rosszabb akarunk lenni, mint az Egyesült Államok, akkor ne engedjük át a 400 tonnát. Aztán ne felejtsük el, hogy a gazdasági haszon is igen nagy, nem csak ökológiáról, hanem ökonómiáról is beszélünk ebben az esetben. Az Európai Bizottság anyagában is ezt jól leírják. Hogyha a meglévő technológiákkal és egyéb üzemi intézkedésekkel a CO2 kibocsátást csökkenteni tudjuk akár 75%-kal is, és a 10%-kal csökkenthető a sebesség révén is, és egyébként az áruszállításban nem a gyorsaság számít, hanem a pontosság, mert ha azt mondjuk, hogy szerdán 12-kor érkezik, hogy mennyi, hogy 20 vagy 24 órán keresztül hajóztatnak valamit, az egy hogy tehát egy 10%-os sebességcsökkenés nem a világ, és ebben az esetben 19%-os csökkenés van az energia felhasználásnál, és amikor a nagyon drága volt az üzemanyag, akkor maguktól is megtették, de ne csak a pénz számítson, hanem a klíma is. Összefoglalva tehát elmondhatjuk, nem ignorálhatjuk ezt az emissziós forrást, a hajózásnak is hozzá kell járulnia itt a környezetvédelemhez, hiszen verseny van a különböző közlekedési ágak között, az EU-nak itt fel kell lépnie, és nagyon bízom abban, hogy ezekben a pontokban a Környezetvédelmi Szakbizottságot támogatni fogjuk, egyelőre pedig köszönöm az együttműködést. Köszönöm szépen az árnyék előadók a néppárt nevében parancsoljuk. Thank you, Brian. Köszönöm szépen, Brian. Mit lehet erre mondani? A néppárt álláspontja az az, hogy a bizottsági javaslatot kövessük. A mi véleményünk szerint mindenképpen egy holisztikus megközelítést és átfogó álláspontot kell kialakítanunk. Ez az én megfogalmazásomban azt jelenti, hogy figyelembe kell vennünk azt is, hogy tulajdonképpen mit lehet elérni azzal, hogyha 400 bruttó regisztertonnal korlátot állítunk. Vajon több, nagyobb bürokráciát hozunk elész, nagyobb adminisztrációs költségeket, vagy mit fog ez hozni környezetvédelmi szempontból szemben az egyéb végmegoldásokkal? Mindenképpen értékelnünk kell, figyelme kell vennünk a hajózási vállalatokat is. Valamilyen ö, üzleti titkokat meg kell, hogy tarthassanak ahhoz, hogy versenyben maradjanak. Tehát úgy gondoljuk, hogy a bizottsági javaslat valójában egy visszafogott javaslat. Mindenképpen visszafogottnak tekinthetném, és azt is mondhatnám, hogy real, realista. Megvannak az okaik, hogy miért 400 tonnában határozták meg az összeget. Ez 55 százalékot jelent a ezek a hajók általában a kibocsátásoknak egy 90%-át tart, képezik. Tehát, hogyha még lejjebb megyünk, akkor ez csak több bürokráciát, adminisztrációs költségeket hoznak, de szerintem a 400 tonna az egy megfelelő. Tehát mindenképpen a realitások talaján kell maradnunk, és a Nemzetközi Hajózási Szervezet is ezt az egész folyamatot így támogatta, hogy követte. És végül, de nem utolsó sorban, úgy gondoljuk azért is, hogy a széndiokszid körülbelül 9 tizedét teszi ki az összes kibocsátásnak, ezért kell ezzel foglalkozni. Tehát nincs igazán mit mondani. Nem tudom, hogy valójában ez a 400 tonna, ez kompromisszum -e, de mindenképpen olyan valamiről beszélünk, ami néhány ezer tonnáról kellene beszélni, 500 helyett valószínűleg az lenne a ez igazán jó. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Következő Fleckenstein óra a szocialisták nevében. Elnök úr, köszönjük mi is az előadónak a fáradt fárasztó munkát, bár egyes pontokban nem értünk vele együtt. Fontos az, hogy a hajózás is hozzájáruljon a célok eléréséhez, és Fontos, hogy tanuljunk a légi közlekedés hibáiból, ne kövessük el ugyanazokat a hibákat a hajózásnál. hogy a tagállamok felségterületén kívül is ellenőrizni kellene, hogyha harmadik államok zászlája alatt hajóznak ezeket a hajókat, akkor a bizottságnak biztosítani kellene, hogy ne éljenek fenntartással a harmadik államok időben informálják őket, és hát nemzetközileg is kell fogadtatni az európai kibocsátás kereskedelem hajózás területén fontos lépés, hogy globális szintre vigyük ezt, ehhez nekünk élen járónak kell lenni, és az IMO munkájában részt kell vennünk. Hogyha globális megállapodás születik, akkor az Európai Bizottságnak a megfelelőséget meg kell vizsgálnia, tehát hogy konforme ez a nemzetközi megállapodással, ami a konkrétumokat illeti a hatály esetében, ami a hajó méretet illeti, itt egyetértünk az előadóval, és készek lennénk arra, hogy kompromisszumot elfogadjunk ezen a területen és a kisebb hajókra is ez, kiterjesszük ezt 400 tonnától. Ami pedig a káros anyagot illeti, eddig a káros anyagot a CO2-re szeretnénk korlátozni, mindeddig, ahogy az Európai Bizottság javasolta, és mm, eddig egyet is értettünk ezzel, mindeddig, hogy úgy mondjam, mert azt fogjuk követelni egyébként, hogy az Európai Bizottság két évent az Európai Parlamentnek számoljon be a műszaki haladásról, és arról, hogy más káros anyagokat is figyelembe tudjunk venni. A CO2 98%-ban felel az összes üvegházhatást okozó gázokért a hajózásban, és a CO2 a legfontosabb üvegházhatást okozó gáz, okozó gáz és más ilyen gázok kibocsátásának csökkentése nem túl jelentős, vonatkozik ez a mennyiségre összességében, illetőleg, hogy mennyiben képesek a föld felmelegedéshez hozzájárulni. Az Európai Bizottság megállapította egyébként, hogy más üvegházhatások okozó gázokat nem kell bevonni, és mérőeszközöket kell felszerelni, amelyek egyelőre viszont nem elég megbízhatóak, vagy másrészt túl drágák, és ezért nem tűnik észszerűnek ez a dolog. Ha ez igaz is, akkor két évente hallani akarjuk, hogy történt-e valamilyen fejlődés egy adott területen, és akkor kell megnézni, hogy észszerűen más üvegházgázokat bevonni. Ami a mérési módszereket illeti, ezeket be kell tartani, de két jelentéstételi időszakot követően az Európai Bizottság tegyen javaslatot arra, hogy adott esetben kettőre lehet csökkenteni ezt a négyet, ami most a szövegben szerepel, és hát a hatályban léptetése lehető leggyorsabban történjen rövid határidőkkel, hogy a begyűjtött adatokat emisszió csökkentése gyorsan fel tudjuk használni. Ez lenne tehát a mi véleményünk nagyon röviden.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 Pillanatnyilag nincs tolmácsolás. Kérem nézzenek utána, és legyen kedves újra kezdeni. Ja, Még egyszer köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak, nem könnyű a kérdés, természetesen, és nem könnyű egyszerű megoldásokat találni. Ami a tartalmat illeti, az Európai Bizottság javaslata bizony nem olyan, ahogyan mi ezt szerettük volna, hogy vártuk volna. A célkitűzések nem voltak elég magasak, elég jók, hiszen ők csak a CO2 kibocsátásról beszélnek, és csökkentési javaslatok sincsenek. Ami pedig a menetrendet illeti túl sokáig tart, harmadik pont pedig megint azt mondom, amit már mondtam, hogy csak a CO2-ről beszélünk, az egyéb anyagokat, a nitrogént, és a többi figyelmen kívül hagyták és az előadó észszerű javaslatokat tesz, de szerintünk a menetrendet mindenképpen rövidebbre kell fogni, és az összes ilyen üvegház hatást okozó gáz be kell vonni. Nagyon fontos, hogy a kén oxidokat is figyelembe vegyük. Azt szeretnénk, hogy az Európai Bizottság konkrét javaslatokat tegyen, és hát Persze az, hogy mi a konkrét javaslat, azt ők döntsék el. Ezért aztán az előadó javaslatait nem tudjuk támogatni a hajó méretet tekintve. Itt támogatjuk az előadót és a Környezetvédelmi Szakbizottságot is egyben. Úgy gondoljuk, hogy a 400 tonnás küszöb az nagyon fontos legyen, mint ahogy az IMO erre javaslatot is tett egyébként. A bizottsággal egyetértünk abban, hogy négy különböző módszert lehet alkalmazni, kell alkalmazni. Ez nem okoz plusz költségeket a hajózási társaságok számára. Ezt szerettem volna a frakcióm nevében elmondani. Thank you very much. Köszönöm szépen. A következő az ECR részéről Van úr. Tisztelt elnök úr, ami minket illet, mi inkább az eredeti bizottsági javaslat közelében maradnánk, nekünk nagyon jónak tűnik ez, és szerintünk a jelentés készítő egy kicsit túloz egy olyan irányba, amivel nem tudunk egyetérteni. Tehát az ő jelentés tervezetében ugyanakkor mégis van egy figyelemre méltó elem, a minőségével foglalkozik a az üzemanyagnak. Nagyon jól tudjuk, hogy a hajózásban nagyon gyakran különböző üzemanyagokat kevernek egymással, ami elfogadhatatlan. Ez ügyben számíthat a támogatásunkra, de egyébként komoly problémánk van azzal, amit iránytűz követ, és mindenképpen a bizottsági javaslatot kívánjuk követni. Köszönjük szépen, mondja az elnök. És akkor most a bizottságnak adom meg a szót Baldram asszony a klímaváltozási igazgatóságtól. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a tisztelt eh, képviselőknek, akik eh, itt vannak és észrevételeiket elmondták. Úgy gondolom, hogy közeledünk egy olyan időszakhoz, amikor a különböző elemek összeállnak a vitában. Néhány perc alatt talán elmondanám a mi álláspontunkat, illetve hogy mi a logikája a javaslatunknak. Ami a terjedelmet illeti, úgy gondoltuk, hogy mindenképpen elsősorban a CO2-re kellene koncentrálni, mert ez a legjelentősebb szennyező anyag. Bizonyos technikai műszaki kihívások is vannak, például, hogyha a nitrogénoxidot akarjuk vizsgálni, illetve egyéb szennyezőanyagokat, és nyilvánvaló, hogy ez jelentősen megbonyolítaná és késleltetni a jogszabály megalkotását. Ez nem jelenti azt, hogy más szennyező anyagoknak a figyeleme és monitorozása nem lenne fontos, tehát nagyon is fontosnak tartjuk, hogy integrált megközelítést alkalmazzunk, és más szennyező anyagokat is figyelembe vegyünk, amikor ez lehetséges és amikor ez helyén való. Ami pedig a klímaváltozásra szempontjából fontos elemek az az álláspontunk, hogy valójában a globális folyamat globális előrehaladás a Nemzetközi Hajózási Szervezettel figyelembevételre kell, hogy kerüljön, és vész kell, hogy vegyünk ebben a folyamatban, oly módon, hogy kiegészítsük a már folyamatban lévő vitákat, és a globális intézkedéseket meg tudjuk valósítani. Nem véletlenül javasoltettük ezt a javaslatot, mert ez lehetővé teszi, hogy a folyamatban lévő más országok, USA, Kanada, Japán, Norvégia és más nagy hajózás, hajóparkkal rendelkező nemzet is vita, vitát folytatnak, és operatív hatékonysági mátrix alapján dolgoznak. Tehát ezt is figyelemmel követjük. Éppen ezen okok miatt mi mindig azt javasoltuk, hogy hatékonysági adatokat is vegyünk bele a javaslatunkba, mert ha kizárólag a CO2 nyomon követésére korlátozzuk magunkat, ez korlátozni fog bennünket abban, hogy a nemzetközi hajózási szervezetben hatékonyan tudjunk részt venni a vitában. Ami pedig a hatók átláthatóságát és a nyilvános adatokat illeti, az ellenőrzések és a monitoring rendszernek saját politikai intézkedésével kell, hogy dolgozzanak. Hogyha nem tesszük lehetővé az üzlet életnek, és azt, hogy milyen információk állnak rendelkezésre, akkor valójában lehetetlené tesszük a politikáknak az alkalmazását, tehát nem tudjuk ösztönözni azt, hogy minél többet hozzanak ki a költséghatékony bevezeti, beruházásokból. Ami pedig a korlátozásokat illeti, illetve a két monitorozási módszertant, mi azból indultunk ki, hogy minél kisebb legyen az administratív teher, és ugyanakkor legyen rugalmasság a módszertanban, és ne legyenek új költségek, ne kelljen új berendezéseket vásárolni, hanem a jelenleg is már meglévő eszközöket használjuk fel. Nagyon fontos az is, hogy hol húzzuk meg a határvonalat 400 vagy 500 tonnánál. És ez nyilvánvaló politikai döntés kérdése, mi érveltünk az 500 bruttó regisztertonna mellett, hogy ez legyen a küszöbérték, és fenntartottuk azt az álláspontunkat, hogy ez védhető, és nemzetközileg is elfogadható lenne, és ugyanakkor a kibocsátások többségét is kell figyelembe venni, figyelembe venni, és az administratív költségekkel is összeegyeztethető. Ami az ütemezést illeti, nem igazán láttunk lehetőséget arra, hogy ezt az időkorlát, időszakaszt lerövidítsük. Mindenképpen egy jogszabályhoz kellenek a végrehajtási utasítások is, különböző technikai rendelkezésekre is szükség van, ezért azt kérem, hogy e tekintetben maradjunk realisták. Végezetül egy nagyon rövid észrevételem lenne, hogy amikor ugye ö, bírságolnánk a túlzott kibocsátásokat, mindenképpen a Lisszaboni szerződésnek a rendelkezésével is összhangban kell, hogy legyenek például a delegáltus, a delegált aktusoknál, amikor valaki a javaslatnak a nem alapvetően fontos elemei, és ez sok tekintetben más a helyzet, hogy el vagy ö, döntő elemnek vehetnénk egy olyan elemet, ami alapján ö, kiszabhatóak ö, térítések. Michael? Köszönöm szépen az együttműködést, a hozzászólásokat, és egy néhány felvetésre reagálnék is röviden. Először is a Környezetvédelmi Szakbizottság nem szavazott, de már látszik, hogy milyen pozíció alakul ki, ezt az imént már elmondtam. Modest but mondta a bizottság. Hát ezt szoktak mindig mondani, tehát mérsékelt, de reális. Ha csak a realitásra törekednénk, mint az elmúlt húsz évben ez történt volna az autogyáraknál, és hogy mi a reális, akkor kétszer olyan magas lenne a kibocsátás. Hát egyszerűen ez van, fel akarják hívni a figyelmet magukra, és hangoskodnak egy kicsit, ezért legyünk bátrabbak, és el kell, hogy mondjam, északi és keleti tengerben bizony súlyos, tehát súlyosabb ilyen mértékek vannak, és ez szorzítja a versenyt is. Ugye mi tisztességes versenyt akarunk, nem akarjuk megszüntetni a szigorúbb előírásokat, akkor el kell gondolni, mit tudunk tenni, hát adott esetben elmehetnek az Európai Bírósághoz, ezt mind mm, figyelembe kell venni, a tisztességes versenyt akarjuk, és real, real, realitás is fontos. A hatályról újra is újra beszélni lehet, de mennyi lenne ez önnél? kompromisszumot kell találni. Hát mi 400-at mondunk, ön esetleg 4900-at, abból nem lesz kompromisszum de mondjuk, ha önök azt mondják 410 tonna, <laughs> és akkor már a 400-val valahogy megtaláljuk. Köszönöm szépen Fleckenstein úrnak a támogatást a méretnél, illetően igaza van a klímaváltozással kapcsolatban az emissziónál, de az egészségügyi veszély ott nem igaz, amit mondott. Ott nem mondhatjuk, hogy ez nem játszik szerepet. Mm, itt az nagyon fontos, és hát ezt eh, a keleti és az északi tengeren ezért van a csökkentés. Talán gondolják végig, a 98% jó érv, de hát a 2% eh, miatt nem idegeskednék, ha ez mindenhol így lenne. Szabica asszony, köszönöm szépen a támogatást szintén, a menetrendet illetve pedig természetesen nyitott vagyok. Ezt lerövidíthetjük, a módosítónkban ez szerepel, és hát ha a szavazatok többségét megkapja, akkor örülnék neki. Világos. És jó, hogy ezt bevonjuk. Ez is jó megoldás lenne. A csökkentési célok persze fontosak, és köszönöm szépen még egyszer ezek után. Köszönöm szépen. Mindenkit emlékeztetnék, holnap szavazunk erről, a Környezeti Szakbizottságban pedig január. Aztán a köve vége. A következő pont Liberáci úr, de úgy tudom, hogy Fleckenstein úr vállalja fel a feladatot, hogy a szervezett utazásokról beszélni. Lengyelül fogok beszélni First of all, uh, in the name of um, uh, Mr. Liberatsky, I have to thank the shadows for... Liberatsky úr nevében szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek. Kiválóan együtt tudtunk működni. A jelentéstevő bízik benne, hogy az egész bizottság támogatni tudja majd. De 259 módosítót nyújtottak be összesen, és 9 kompromisszum készült végül. A fogyasztóknak különös védelemre van szükségük, amikor utaznak. 1990-ben ezért jött létre az utazásokról az irányelv, viszont azóta az utaztatási piac alaposan átalakult. A fogyasztók gyakran nem tudják, hogy milyen védelemre jogosultak egy adott helyzetben. Így aztán kézenfekvő, hogy a szabályozást is alakítsuk át, alkalmazkodjunk az újfajta értékesítési módokhoz. A TRAN jelentéstevőjének a két fő célkitűzése az, hogy egyrészt az új irányelv gondoskodjon róla, hogy magas szinten védjük a fogyasztók jogait, amikor utazási szolgáltatások kombinációját vásárolja meg. Másfelől nagyon fontos, hogy tisztességes versenyhelyzet működjön a különböző szolgáltatók között, és a határokon átnyúló kereskedés akadályait felszámoljuk, mert arra sokat panaszkodnak a cégek. Ami a javaslatot illeti, nos, a jelentéstevő azt javasolja, hogy némi kiigazítással kövessük a bizottság javaslatait. A a package meghatározásba a klikket is vegyük bele, és némi kiegészítést is eszközöljünk ami a minimális, illetve harmonizálás kérdéskörét illeti. Az árnyék előadók abban állapodtak meg, hogy a célkitűzéseket harmonizálnánk, ami lehetővé tenné a tagállami szubszidiaritás fennmaradását bizonyos mértékig lehet azzal érvelni, hogy a javaslat nem elég széles körű, hiszen a csoportos utazás egyre inkább elavultá válik. A 90-es irányelv óta az idegenforgalmi piac nagyon átalakult, a fogyasztók preferenciái és magatartása is nagyon változott, a viselkedés is nagyon változott ezen a piacon. Például az egyszerű szerződéseket nem is tárgyalja ez a javaslat. Tehát az egyedülálló szolgáltatások közvetítőn keresztül értékesítésére terjed csak ki. Közvetítő ez a szöveg. Az előadó ezért azt javasolja, hogy a különálló utazási szolgáltatásokat nyújtóknak is bizonyos minimális előírásoknak eleget kell tenniük ezen irányelv értelmében ami a joghézagokat illeti, ezen a területen a piacot problémását tennék ezek jellemző, hogy harmadik fél nyújtja a különálló szolgáltatást, és a fogyasztó szervezi meg az utazást. Az a konklúzió, hogy bár szoros a határidő, talán minden kompromisszumhoz támogatást tudunk találni az európai fogyasztók érdekében. Így szól tehát Boguszláv Liberácki eh, álláspontja, amit Frankenstein olvasott fel. Elnök, köszönöm szépen. Eh, Frankenstein úr kiváló volt, és eh, a lengyelét különösen élveztük, még én is értettem. EPP de Grandes úr következik most. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem értek jól lengyelül, de a tolmácsoknak köszönhetően jól tudtam követni, amit mondott. Tisztelt elnök úr! Sajnos. Ugye nagyon jelentős kérdésről van szó, de el kell, hogy mondjam, hogy egy olyan ország esetében, mint az enyém, ahol az idegenforgalom az egyik legfontosabb ágazat, ez különösen fontos kérdéseket vet fel és hát nagyon sietősen foglalkozunk ezzel a kérdéssel a ciklus vége előtt közvetlenül, és így nem tudunk megfelelő figyelmet fordítani a kompromisszumokra. Én úgy ítélem meg, hogy a tárgyalási folyamatnak nyitottabbnak kellene lennie. Talán még bizonyos módosítókat sikerül beilleszteni a szavazás előtt, több javaslatot is hallottunk, és hát persze ezek mind-mind észszerűek a liberális javaslat, meg mások javaslatai is, de hát hatékonyan is kell végezni munkánkat, annak érdekében, hogy a kitűzött célokat elérhessük. Hát holnap szavazni kell, szorosan határidő, sajnálatosnak tartom, hogy nem sikerült igazán mélyreható párbeszédet folytatni. Liberecki úr legalábbis nagyon nyitottan állt hozzá a kérdéshez, a különböző felvetett aspektusokhoz. Világos, hogy elavult már a szóban forgó irányelv, és elkerülhetetlen volt, hogy módosítsuk, hiszen a fogyasztóknak új szokásai alakultak ki, a, keres, a közlekedés, a szállítás liberalizálása is megvalósult. Tehát ez a régi irányelv teljesen haszontalanná vált, nem vette figyelembe ugyanis az újfajta szokásokat, gyakorlatokat, az új irányelv pedig a fogyasztóvédelmet is hivatott ellátni, az új modellekre is ki kell térni, illetve megfelelő többlet jogi garanciákat kell nyújtani az utazók és utasok számára. Ezzel együtt annak ellenére, hogy ugye most nagyon gyorsan megvitattuk ezt a kérdést, illetve nagyon gyorsan vitattuk meg ezt a kérdést, sikerült kompromisszumokat összehozni Liberácki úr nyitottságának köszönhetően, és úgy gondolom, hogy ezek a kompromisszumok elfogadhatóak is lesznek. Ez lehetővé teszi, hogy jobban megvédjük a fogyasztót, ahogy az előbb említettem már, az interneten vásárolt szervezett utazások esetében nagyobb hatékonyságra van szükség, mint a korábbi irányelvnél. Új szokások alakultak ki, ezeket figyelembe kell vennünk. Ami a kompromisszumokat illeti, sikerült megállapodásra jutni egy sor témában, de most nem lesz idő arra, hogy ezekre eh, kitérjünk. Én most itt csak az irányelv alkalmazása területéről beszélnék, nagyon fontos ez, illetve arról, hogy milyen harmonizációs szint kívánatos. Ugye a tagállamok szigorúbb szabályokat is hozhatnak, a támogatott vagy igény szerinti utazásszervezés esetében kevésbé szigorú szabályok érvényesülnek majd, és úgy gondoljuk, hogy ez egyetemleges felelősséget is fel kell bizony vetni. Ami az új utazási formákat illeti, elkerülendő, hogy amikor egy szervező aláír valamit, akkor ne tegyen eleget a vállalásának, a fogyasztónak, ilyenkor a nem teljesítő féle szemben panaszt van joga benyújtani. Úgyhogy az előadó úrnak jelezném, hogy megfelelőek ezek a kompromisszumok, nagyon észszerű mindaz, amit hallottunk. Úgy gondolom, hogy ez az új szöveg lehetővé tesz majd interneten új szerződés típusok megkötését. Igazából tehát elégedettek vagyunk azzal, ahova ez az ügy jutott nem tiltakozunk, felesleges is lenne, de sajnálatosnak tartjuk, hogy ennyire sietősen kellett elvégezni ezt a munkát. A tárgyalási folyamat az árnyék előadókkal bizony elég elsietett jellegű volt, több figyelmet érdemelt volna egy ilyen jelentős ügy tárgyalása. Aztán bizonyos jószándékú politikai erők észszerű javaslatokkal is éltek, de úgy gondolom, hogy előbb kellett volna ezeket megtenni. Újra el fogunk gondolkodni mindezeken a kérdéseken, és bízunk benne, hogy sikerül elfogadni a tervezetet, mert a alapjaiban a lényegével egyetértünk, úgy gondoljuk, hogy életképesek ezek a kompromisszumok, de talán még tovább lehetett volna javítani ezt a szövegtervezetet. Köszönöm. Elnök, Meissner asszony. Köszönöm szépen az előadónak is. Köszönöm Fleckenstein úrnak, hogy előadta a raportról véleményét. Nagyjából egyetértünk Liberecki úr javasoltakkal, által javasoltakkal, ami a hatályt illeti. Ez a, ez a click-through-kat illetően, hát igenis úgy gondoljuk, hogy ezt csomagként kell tekintenünk erre, de hát ezt megfelelően kell szabályozni, ez a click-through a kattingatás, ugye, tehát adatokat, a könyvelési adatokat, az hitelkártya részleteket, stb. hogy lehet tovább vinni, tehát itt figyelni kell, hogyha ez megtörténhet, akkor csomagról beszélünk, és akkor ezzel egyet értenénk. Ami az Assisted Travel Arrangement-et illeti, hát azt gondolom, hogy ez elég képlékeny megfogalmazás, tehát tényleg csak egy link van egy légitársaság honlapján egy autóbérléshez, akkor azt nem mondhatjuk, hogy ez egy csatolt utazás, tehát hogy megfelelően a légitársaságot figyelj, kárfelelősség lehet vonni. A loan services esetében pedig ugye Liberacki úr egy új koncepciót fogalmazott meg, itt mit értünk ez alatt tulajdonképpen mondjuk egy hotel éjszakát, vagy egy vasúti jegyet is, és a fogyasztókra vonatkozó irányelv, a fogyasztóvédelmi irányelv szóba került már, de ez nem tartozik ide valójában, és ez nem vonatkozik a csomagtúrákra, tehát szerintem nem jó helyen említjük, bár hát nyilvánvalóan el lehet gondolkodni ezen ami pedig a célzott harmonizációt illeti, az ALDE támogatni tudja a kompromisszumot, és hát hogy a tagállamok még fogyasztóbarátabb módon léphetnek fel, mint hogy az irányelv tartalmazza, ezt semmiképp nem kívánnak megakadályozni, és a tagállamok kapjanak némi rugalmasságot ezen a területen. Az áremelések esetében pedig szerintem fontos kijelenteni, hogyha van lehetőség áremelésre, akkor az ne lehessen több 5%-nál, és az, ebben az esetben el kell állni a szerződést, vagy a lehetőséget kell adni arra, mert aki ezt lefoglalta, akkor nem tudja finanszírozni, a túl magas az áremelést, tehát ezt szerintem így szabályozni kell. Lichtenberger asszony, Éva, parancsoljon. Köszönöm szépen. Ez tényleg van, nagyon fontos. itt egy, tényleg egy rendkívüli változás figyelhető meg a fogyasztók viselkedésében. Az emberek az internet révén rugalmasabbak. Gyakorlatilag egyes építőköveket raknak össze az utazásukhoz. Nem annyi, hogy igent vagy nemet mondanak egy-egy ajánlatra, hanem eh, válogatnak is egy kicsit, és ez természetesen egy változást jelent a felelősségláncban is, ezért aztán erre jól reagáltak az előadó egyébként a kompromisszumos javaslataiban figyelembe vette a legfontosabb felvetéseket, ehhez hozzá tudunk járulni. Számomra nagyon fontos, hogy sikerüljön tényleg a korszerű foglalási módokhoz alkalmazkodni Ugye, itt vannak a különböző ajánlatok, szállodáktól, repülőjegy cégektől, stb. Ezeket lehet összekötni linkek révén, vagy másfajta kapcsolat révén hozzá lehet sorolni utazást, másfajta utazást, vagy szállodai éjszakát, stb. Vagyis ezt szeretnénk jobban figyelembe venni a fogyasztóvédelem területén, mert ez van többségben gyakorlatilag. Azt gondolom, hogy a jövőben csökkenni fog a véglegesen megállapított csomagtúrák aránya. A bizottság javaslatából az derült ki, hogy szükség lenne tisztázni először is, miről is beszélünk számos ponton, mert bizonyos esetek a egyszerűen nem működnek, mert a definíciók nem voltak világosak a fogyasztóvédelem keretei között, mert nem volt egyértelmű az, hogy milyen kapcsolat van a különböző területek között, és ezért fontos, hogy a definíciókat itt kiigazítsuk. Fontos történet ez szerintem, hiszen egyoldalú áremeléseket érint, vagy hogyha minőség csökken, az is előfordulhat valahol, senki sem panaszkodik természetesen, hogyha a szállodák upgrade tehát egy szinttel följebb visznek mondjuk a minőségben, de hát az már gond, hogyha ellenkezője történik, tehát hogy foglaltam egy utat valahova, három csillagos szállodát foglaltam például, és akkor olyan szállodába akarnak elhelyezni, ahol a folyosón van a tusoló, stb., vagy nem tudom lezárni a szobát, hát vannak ilyenek, ez szokott aztán a bírósági perekben felszínre kerülni, vagyis itt is világos, egyértelmű pontokat lehetett megállapítani, és hát vannak tapasztalatok, a média is beszámolt erről, tehát mi történik például csőd esetén. Itt valóban lehetőséget kell teremteni arra, hogy azok, akik már eleve érintve vannak egy ilyen esetben, azért legalább tisztességes hazautat élvezhessenek még, és erre megfelelő szabályra van szükség. Aztán a másik, ez a standalone ügy, tehát hogyha összekötjük az egyes termékeket, vagy nem kötjük össze, vagy nem jól látható a kapcsolat a kettő között, hát ezt egyértelműen világosá kell tenni, hogy a fogyasztók reagálni tudjanak. Aztán még fontos az is, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak, hogy ha valami változás van, vagy változtatni szeretnének a foglalásokon, akkor a védettség színvonala is változik. Ezt ma elektronikus úton elég könnyű megcsinálni, régebben ez nehezebben ment, de hát most már van rá lehetőség, ezért aztán reagálni is kell erre, hogy a fogyasztók számára tényleg megfelelő védelmet tudjunk biztosítani. Úgy vélem egyébként, hogy itt egyfajta modernizációs igény áll fenn. Szerintem érdekes lett volna a témát egy kicsit elmélyíteni. Egyetértek itt a kollégával, de hát valahogy a ciklus végére érünk, és lassan, mert örülök, hogy egyáltalán megszületett a javaslat, mert különben még egy további szezont kellett volna kívánni, amíg ezek az alapvető módosítások megtörténnek, mert egy dolog még hozzájön, és de Grande kolléga is olyan területről, mint én, ahol nagyon komoly a turisztikai tevékenység. Hogyha az utazás szervezők nem a célországban vannak otthon, nem onnan származnak, hanem a forrásországban, és adott esetben nagyon rossz kínálatuk van, vagy nem tartják be az ígéreteiket, vagy adott esetben a fogyasztóvédelmet hanyagolják el, e, akkor ez végül is mindig a célországot érinti hátrányosan, mert az emberek ott csúsztak el, nem odahaza van a gond, hanem a célországban szembesülnek a turisták a gondokkal, és ez egy image probléma a célország számára is, hogyha megállapodásokat nem tartanak be, vagy nem azt kapják, amit fizettek. Vagyis ilyen esetekben először az ágazatban kell tisztázni azt, hogy a tisztességtelen versenyt nem szabad lehetővé tenni, meg kell akadályozni, és azt is látni kell, hogy természetesen a célország viseli a kárát egy ilyen ügynek, hogyha most Görögországban akarok üdülni, de aki a hibát elköveti, az svéd, angol, vagy német, vagy osztrák cég, miattuk nem működik jól az üdülésem, de azért a negatív élmény a célországhoz kötődik a végén. Vagyis azok az országok, akik nagyon sok turistát fogadnak, akiknél az idegenforgalom rendkívül fontos szerepet játszik, hát örüljenek, hogyha magasabb színvonalú a fogyasztóvédelem, hiszen ez a javukra válik, mert akkor az üdülés is jobb lesz. Aztán egy élesedő munkavilágában nagyon fontos, hogy az emberek jófajta üdülést és szabadságot élvezzenek, hiszen komolyan kell erre megtakarítani, örülnek neki. Igenis, joguk van ahhoz, hogy megvédjük őket megfelelő fogyasztóvédelmi jogokkal, hogy az egész tényleg úgy működjön, ahogyan azt megígérték az árajánlatban. Vagyis ez egy elmélyített vitát igényel, szerintem idegenforgalmi szakbizottság is vagyunk. Egyelőre örülök a kompromisszumosok tartalmának, ez egy lépés előre felé. Foster asszony, Jackie. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönetet mondok az előadónak is. Úgy gondolom, hogy már a kezdetekkor meg kell jegyezni, hogy az IMCO az illetékes szakbizottsági, tehát nem mi készítjük a jelentést, de ezzel a véleménnyel tulajdonképpen támogatjuk az aktualizálást. 1990 óta nem volt frissítés, nem volt aktualitás, vagy aktualizálás az tény, hogy Nagy-Britanniában van az egyik legkreatívabb, legmodernebb utaztatási piac, különleges helyekre különleges szolgáltatásokat nyújtanak. Van egy különleges aggodalmunk nekünk, és ezért módosítót is nyújtottunk be, a definícióval és az alkalmazási területtel egyaránt gondunk van, még ezen kívül is probléma, hogy nagyon gyorsan kellett áthajtani ezt a témát, és nem az előadó hibája. Két egyeztetés is volt, de annyira kis idővel előtte kaptuk meg az időpontot, hogy alig tudtunk elmenni, és semmiképpen nem szeretnénk a munkatársainkat küldeni ilyen eszmecserékre, hogy ott helyettünk beszéljenek, hiszen a politikusoknak kell megnyilvánulni az ilyen árnyékelőadói egyeztetéseken. Hiszen mi tudunk tárgyalni arról, hogy hogyan lehet kilábalni egy problémás helyzetből. Szóval ez a nagyon sürgető követő menetrend a bizottság részéről nagyon eh, problémásá teszi a dolgot. Az eh, IMCO-nál is eh, jártam. Úgy gondolom, hogy az online helyfoglalás problémáit még nem oldották meg. Meg kell találni a jó módját ennek. Csak három-négy dolgot említenék meg a standalone-nal, különálló szolgáltatásokkal kapcsolatosan van szabályozás, szubszidiaritás is felvetődik itt. Nem támogatjuk a bizottság javaslatát a fogyasztó számára gyakran eh, teljesen eh, homályban marad, hogy eh, a click-through eh, esetében mi is történik. Tehát lehet, hogy éppen repülőgyet vásárol, eh, de átirányítják egy szállásfoglalás vagy bérlés oldalra. Eh, nem tudhatja, hogy az ő adatait ilyenkor ki és hogyan kezeli majd. Fontos lenne itt is, hogyha világossá válna a helyzet. A felelősségi kérdés, a kártérítési felelősség kérdése véleményünk szerint szubszidiaritást tárgyát képez közé. Több képviselő már felvetette ezeket az aggodalmakat. Nyilván, mivel ma délután is nagyon sűrű a programunk, nehéz mindezt megbeszélni, de összességében nem kielégítő ez a munkamódszer. Nem kaptunk pontosítást bizonyos aspektusokra, a bizottság áthajtja rajtunk ezt a témát. Nyilván végeredményben a fogyasztók iszák meg ennek a levét a 2-6-1-es témában és más témákban. Bizony továbbra sem kaptuk meg a választ a kérdéseinkre, hogy hogyan működhetne ez az egész. Nem az előadót szeretném bírálni, megtette a tőle telhetőt, a kompromisszumok egy részét támogatni is tudjuk, bizonyos kulcsfontosságú kérdések viszont továbbra sincsenek megoldva, nem kaptuk meg a tájékoztatást őszintén szólva az Európai Bizottságtól, nem látjuk, hogy hogyan tudna ez jobban működni a fogyasztók számára. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Hm, hadd mondjam el, hogy ugye mi véleményt készítünk, nem mi vagyunk az illetékes szakbizottság, ugye a 49-es cikket lehet alkalmazni, tehát igazából az illetékes szakbizottság időzítése, menetrendje érvényesül az esetünkben, és itt ráadásul az Európai Bizottság nagyon későn nyújtotta be a tervezetet, pedig már régóta kérte az Európai Parlament a az utazásszervezési irányelvnek a felfősítését, és ez nem egyedülálló eset, ismerjük a különböző szakbizottságok példáit, hogy milyen sokszor csúszik a ciklus végére néhány fontos ügy. Matthias úr a Justice, vagy igazságszolgáltatási főigazgatóságtól elmondhatná esetleg, hogy miért ilyen későn kaptuk meg ezt a tervezetet. Igen, tisztelt elnök úr, nyilván a különböző különböző kompromisszumos javaslatokról én nem tudok véleményt mondani, nem láttam őket, ami a menetrendet illeti. Hát nyilván ismeretes önök előtt is, hogy ez egy nagyon összetett, bonyolult kérdés, nagyon sokféle vélemény, álláspont került napvilágra a különböző érintettek részéről, és nagyon hosszas, nagyon kiterjedt, és ugyanakkor intenzív konzultációs folyamatot bonyolítottunk le, és az volt a szándékunk, hogy kiegyensúlyozott javaslatot nyújtsunk be a különböző konzultációk illetve a konzultációban elhangzott különböző vélemények figyelembe vételével, és hát nagyon örülök, hogy több képviselő is támogatta itt a szakbizottságban az Európai Bizottságnak a javaslatát. Úgy gondolom, hogy olyan e, javaslat ez, ami jó kiindulási alap lehet, jól kiegyensúlyozott, és a különböző érintettek e, helyzetét jól figyelembe veszi. Ugye fogyasztók, ágazat, illetve az ágazaton belüli különböző szerepvállalók. A menetrendről tudok tehát csak szólni, a különböző kompromisszumokat nem ismerem, viszont a bizottság számára nagyon fontos volt, hogy mindkét célkitűzés megvalósuljon, egyfelől magas szintű fogyasztóvédelem ezen a téren, másfelől ugyanakkor azoknak az akadályoknak az elhárítása, amelyek megakadályozták, hogy a kereskedés a határokon is átnyúljon, bizonyos szintű harmonizációra szükség lesz, e, különben a e, utazási szolgáltatás nyújtók nem fognak tudni különböző országokban egyszerre működni. E, már eleve a tájékoztatási kötelezettségek szabályozása különbözik országonként, és így nagyon nehéz határon túlnyúló kereskedelmet folytatni. Köszönöm szépen! elnök. Gondolom, hogy Fleckenstein úr, illetve Liberácki úrnak nem sok hozzátenni valója van. Nem, de hát eh, Liberácki úrnak elmondom a mondatokat, amiket itt hallottam. És igen, mi képviselőként Legrandes úr lehetővé tesszük, hogy a végén ilyen idő intenzív módon kell vitát folytatnunk, és szerintem számos példa van arra, amely rámutat, hogy ezt nem engedhetjük meg a jövőben. Nem, nem tehetik ezt meg velünk a jövőben. Ilyen szűk időben. Köszönöm szépen. Holnap szavazunk az IMCO pedig február 11-én és plenárison azt hiszem a plenárist mondjuk 2014 márciusában lehet megejteni, de ez még, megejteni, de ez még nem az utolsó szó. A következő pedig Gros úr, a régi közlekedés ETS. Köszönöm szépen. Itt is egy kicsit időszűkébevel küzdünk. Először is köszönöm az összes kollégának ezért a frakcióban, a frakción kívül az árnyék előadóknak is a konstruktív együttműködést, de a jelenlegi helyzetben nem fogunk ideális megoldást találni, ezért aztán különböző javaslatok születtek, és az egyik megoldási javaslat, amit szívesen elmondanék most, ez egyrészt a bizottság javasolt, és amit az ENVI, mm, a szakbizottság is javasol, aztán nálunk is vannak kollégák, akik javaslatokkal látok elő, és ezeknek egy kompromisszumát kéne megkötni. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a jelenlegi Stop the Glock óra megállítási módszert használjuk tovább is 2014-ben, aztán az Erst phase approachot alkalmazzuk ez aztán oda vezetett, hogy itt a szakbizottságban a két szélsőséges javaslat született, az egyik a Stop the szerette volna 2020-ig kibővíteni, és az egész rendszert leállították volna, felfüggesztették volna, mondták ezek a kollégák, mielőtt esetleg nemzetközi szinten eredményeket érünk el. Más kollégák meg azt mondják, hogy sokkal korábban kellene az első szakasz megközelítést alkalmazni, és a stop the clock rendszer 2014-ig lenne, utána az első szakasz 2016-ig mondja az MV, aztán a későbbiekben pedig a teljes program futna már. Hát itt kompromisszumot találni nem egy könnyű dolog, nem is volt könnyű, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyra becsülöm azokat, akik még nem támogatják a jelenlegi kompromisszumot, tehát méltányolni tudom, egyrészt a kompromisszummal nyomást akarunk gyakorolni, de azért rugalmasságot is szeretnénk nyomásgyakorlás az azt jelenti, hogy azzal a javaslattal, amit itt az Aldén belül, meg a szocialistákkal és demokratákkal is megállapodtunk, hogy a stop the clock rendszert fenntartjuk még 2016-ig, ez lenne a kompromisszum, aztán a nemzetközi tárgyalások eredményeként 2016 után vagy marad a stop the clock, ha nincsenek konkrét javaslatok, ha nincsenek konkrét javaslatok, akkor az erst-based modellt kellene alkalmazni, és mm, azt kell, hogy mondjam, hogy a javaslat előnyei abban állnának, hogy egyrészt egy világos európai megoldást kapnánk, de még, ami még jobb, hogy egy nemzetközi megoldást is talán el tudnánk kérni, szerintem ez lenne a legjobb. Az ICAO vagy IKO esetében 2016-ig lehetne valamit elérni ami pedig a perifériákon elhelyezkedő régiókat illeti, a legkülső régiókat itt aztán különböző javaslatok születtek a kollégák részéről. Mi igyekeztünk a kompromisszumot úgy figyelembe venni, hogy ne, egyértelmű, hogyha Brüsszelből Párizsba vagy Mártinikba utazunk, hogyha az egész szakaszt veszük figyelembe és úgy számoljuk, akkor ez nem koherens. Ezért aztán úgy gondoltuk, hogy itt az első és második szakaszban az európai légtér, illetőleg az 20 mérföld kerül megvalósításra, aztán a melléklet már most is azt tartalmazza, hogy nemzetközi repüléseknél eleve ezeket nem veszik figyelembe. Ezt az Európai Bizottság egyébként a javaslatában világosá tette, ez lenne a kompromisszumos javaslat. Köszönöm mindenkinek, aki ebben részt vett és együttműködött, és hát abban bízom, hogy még egy kicsit higítani lehet a dolgot, hogy a közlekedési szakbizottság részéről egyértelmű jelzést küldjünk a környezetvédelmi szakbizottságnak. Köszönöm szépen, Alkedráj úr! Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a jelentés készítőjének a munkát a, és a kompromisszumot, amely előttünk van. Nyilvánvaló, hogy ez egy olyan ügy, ami különböző véleményeket generál, és valamennyien tudjuk, hogy a környezetvédelmi kollégáinknak egy kicsit radikálisabb az álláspontjuk. Ugyanakkor úgy látom, hogy két dolog van, ami rendkívül fontos. Először is azt tudjuk, hogy van egy valós lágos olyan törekvés, hogy a következő polgári légiközlekedési tanácskozáson szülessen egy globális átfogó megállapodás, ami 2020-ig lenne megvalósítható és úgy gondolom, hogy itt esélyt kell adni ezen tárgyalásoknak. Ne feledjük el, hogy végül is ez a végcélunk, az a célunk, hogy egy olyan meg, ö, rendszer legyen, amiben a légi közlekedés is valamilyen módon ösztönözésre kerül arra, hogy gazdaságosabban repüljenek, és sokkal kevesebb széndiokszid kibocsátással. És szerintem itt mindenképpen világméretekben kell gondolkodni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy továbbra is várnunk kell, hogy megismerjük ezen tárgyalásoknak az eredményeit. Mindezzel együtt más kérdés, hogy nyomást kell gyakorolnunk továbbiakban is. El kell érnünk, hogy a tárgyalófelek tudják, hogy azt tudják, hogy ha nincs megállapodás, akkor az Európai Unió maga fog létrehozni egy rendszert, és a javaslat lényege az az, hogy egy airspace megközelítés, tehát egy légtér megközelítést alkalmazzunk, és így minden olyan légijárat, amely Európából indul, vagy Európában száll le, ennek hatája alá kerüljön. Szerintem ez az, hogy és éppen ezzel tudtunk nyomást gyakorolni, ami feltétlenül szükséges. Persze tudjuk, hogy vannak kivételek, amik szükségesek, például a tengeren túli területek esetében is így tovább de szerintem ebben az esetben ez az előttünk lévő kompromisszum mindenképpen észszerűnek mondható, mert bizonyos alapelveket figyelembe vesz, amelyekhez eh, mi ragaszkodunk. Tehát az én frakcióm támogatni fogja ezt a javaslatot. Lehet, hogy vannak olyan eh, politikai csoportok, amelyek a zöldek álláspontjához közelebb állnak. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt kell folytatni. Gross úr, köszönöm. Matthew Gross, dass er Köszönöm szépen Matyi Grósnak, hogy a témát újra felvetette. Természetesen valóban az a helyzet, a nemzetek konferenciákra járnak, a klímavédelemmel kapcsolatos konferenciákra, és akkor jó határozatok születnek ott, de sajnos ICAO javaslat még nincs arra, hogy globálisan hogyan tudnák az egész problémát kezelni. Ez egy fontos feltétel persze. Nincsen még konkrét javaslat, de azért egy menetrendre már javaslatot tettek, ütemterve javaslatot tettek, és 2016-ig akarnak javaslatot kidolgozni. Nem meggyőződésünk, hogy ez tényleg így is lesz, de hát valamikor biztos lesz, és mondják akik, hogy lesz ilyen menetrend és javaslat is a végén, akkor ezért fontos dolog, hogy mi is lépjünk, ezért Matthias Kross javaslatát támogatni érdemes. Nem hoz abba a veszélybe bennünket, hogy Európa valami olyasmivel áll elő, amit az egész világ nem tud elfogadni, és ilyen módon valahol izoláltak maradunk, elszigeteltek maradunk, ezért esélyt kéne adni arra, hogy egy jó ajánlás szülessen, jó javaslat szülessen, és ha nem alakul ki a vége, akkor, akkor azzal is elégedettek lehetünk. Ez az airspace modell, ez elég jó, hiszen ez komoly nyomásgyakorló potenciált jelent. Tudom, hogy a légi közlekedésből sokan azt mondják, hogy stop the clock maradjon 2020-ig, vagy legalább 2017-ig. Hát a 2016 végéig megszületik a javaslat, akkor erre rá kell hangolodni, de szerintem összességében, amit Gross úr javasolt, ez egy jó kompromisszum itt a szakbizottságunkon belül. Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. A kompromisszumot ebben a formában én nem tudom felvállalni. Az oka ennek egyszerű. Legutóbb, amikor a Stop the Clockról beszéltünk, akkor hangsúlyoztuk, hogy itt ez az egyetlen határidő, és aztán már nem hátrálunk tovább. Akkor a nemzetközi közösségnek is reagálnia kell. Most azt mondjuk, hogy még egyszer ugyanezt akarjuk egy további határidő hosszabbítással. Mit jelent ez a tárgyaló partnerek számára? Ez nekik azt jelenti, hogy hátra kell dőlni a székben, nem csinálunk semmit, és Európa újra is újra módosítja majd szépen a határidőket. Vagyis rossz jelzést küldünk. Európa azt a jelzést küldi, hogyha egy kis ellenszéllel találkozik nemzetközi szinten, akkor rögtön enged is. Ezt nem tartom jónak. Hoztunk egy döntést, és a döntéshozatal esetében már eleve meggyengült az eredeti elképzelésekhez képest az ETS-en belül. Szerintem egy standalone megoldást kellett volna kialakítani, de hát mm, amit nem integrálunk, de hát ez egy más történet. Szerintem valamit itt rosszul csinálunk, vagy csinálnak önök. Egyszerűen azért, mert demotiválják azokat, akik az egész világon a szövetségeseink lehetnének. Mert mindenhol vannak olyanok, akik azt mondják, igen, a kibocsátás ellen lépnünk kell, tennünk kell valamit a légiközlekedésben is, ugyanúgy, mint a közúti közlekedésben és az iparban, vagy bárhol máshol. És ezek a szövetségesek most ők azok, akik, akikkel kiszúrunk itt, ha ők azt hallják, hogy Európa, ha egy kis eh, szembeszél van, akkor hajlandó tovább hosszabbítani a határidőt, akkor meggyőződésem egyébként, hogyha itt a javaslatukból indulunk ki, és legközelebb megint azt mondjuk szépen, hát sajnos a világ nem mozog olyan gyorsan, mint mi szeretnénk, akkor megint mi engedünk, ez nem jó. Ezt egy rossz megközelítésnek tartom. Szerintem szükség lenne arra, hogy a következményeket betartassuk, és szerintem a Környezetvédelmi Bizottság döntését, hogy tovább hosszabbítsuk a határidőt, azt is rossznak tartom. Mi nekünk az egészet kell látnunk, nem csak az ipart kell védenünk, meg kell nézni a klímaváltozás következményeit is, és erre nézve javaslatokat kell tennünk intézkedésekre. Az ETS ez egyik ilyen kísérlet volt, de hát, hogy a világ összes térsége, mondjuk az Egyesült Államok, India, Kína, vagy bárki mást mondhatnánk, Dél-Amerika nem követ bennünket azonnal, ezt egyébként előre is tudtuk. Nem értek egyet azzal, hogy azt az üzenetet küldjük, hogy elég egy kis ellenszél vagy szembeszél, és Európa rögtön hosszabbít a határidőn. Azt gondolom, hogy minden felet látnunk kell, minden oldalt látnunk kell, mit jelent a közlekedés számára is a klímaváltozás például, ezt tudomásul kell vennünk, ebből kell kiindulnunk, és látnunk kell, hogy a tevékenységünkben ez legalább olyan fontos legyen, mint a rövid távú közlekedési érdekek. Ezért mondom, mi nem tudjuk vállalni ezt a kompromisszumot. Foster asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Gross úrnak is. Nehéz munkája volt, amikor megpróbált eh, valamit kihozni ebből az egészből. Ha megengedik, akkor azzal kezdeném. Itt nagyon sok darab baja van itt a kompromisszumnak. A múlt héten nagyon konstruktív eh, eh, megbeszélésünk volt. A lényeg az az, hogy a különböző módosítók hogyan állnak össze egy kompromisszummal és hát vannak, amiben vannak különböző vélemények. Én a legrosszabb dologgal szeretnék foglalkozni. Én azt hiszem, hogy dióhéjban elmondhatjuk, hogy ez mindenképpen megmutatja, hogyha egyoldalú megoldást keres az ember, akkor kimarad az egészből, és mindenképpen készítettünk módosítókat, én magam is beterjesztettem egyet, amelyik azt mondja, hogy a megfelelő hatástanulmány hiányában, ami az Európai Regionális Légtér modellt október 4 amit az ICAO közgyűlésén vitattak meg, ami a harmadik országoknak a hozzájárulását is megkívánja, figyelme kell venni, hogy ez milyen károkat okoz az Európai Unió nemzetközi kereskedelmében, illetve hogy nem lesz egyenlő feltétel az unió belül repülők számára, és ebben az esetben viszont fel kell függeszteni. Tehát valójában itt, tört, itt tartunk. Egyetértünk, hogy mindenképpen az Unió belül kellene folytatni a stop the clock megoldásig, mert itt valójában ez egy verseny szempontjából nem jó. Nagyon sok olyan légitárság van, amik egyszerűen bele keveredtek, és tovább kell folytatniuk a feltételekkel legalábbis 16, 2016-ig, és az eredeti szabályozás sosem említette azt, hogy ez csak az unión belüli ügy lenne hanem ezt a bizottság próbált, hogy ez életképes maradjon. Tehát rendkívül nehéz helyzetbe kerülünk, mert valójában azt szeretnénk, hogy állítsuk le a, az órát, és térjünk vissza az eredeti szabályozáshoz. De hát nem tudom, majd a Környezetvédelmi Bizottság eldönti, amit el kell döntenie. De egy dolog van, hogyha a légtérmodellt vizsgáljuk. Nem, nem készült hatástanulmány és különböző felekkel tárgyaltam, beszéltem, amikor a, az eredeti oda-vissza utakra vonatkozik, amikor unión kívülről, és hogyha ezt az e légtér modellt ráhúzzuk ezekre is, és az iparág különböző szereplőivel beszéltem, amit nem tudunk, az az, hogy milyen hatása van ennek. Költségesebb lesz ez, és akkor ez azt jelenti, hogy ha légtérmodellt használjuk, akkor ezt a fogyasztónak kell megfizetnie. Ezeket a kérdésekre egyszerűen nincsenek válaszok, mert a bizottság azt próbálta, hogy valamit összehozzon, és a parlamenttől várta, hogy segítsen ebben. Tehát most ott tartunk, amit nagyon sok mindenről beszéltünk, hogy vannak dolgok, amiket tudunk támogatni, de azt szeretnénk, hogyha minden megállítanánk, és a ICAO, amikor majd visszajön, a globális megállapodást nem ellenőrzzük, hogyha ez a legjobb megoldás véleményük szerint. De jelenleg ez, tisztelt elnök úr, úgy tűnik, hogy itt két tűz között vagyunk. Meg kell nézni, Matthew, nem tudom, hogy ezt a kompromisszumot meg tudjuk-e nézni, vagy mert itt eh, mindig továbbra is vannak olyan kérdések. Hogyha megnézzük a hatástanulmányt, és ez csak egy lehet. én nem akarok tulajdonképpen többet, csak hogy a légtérrel kapcsolatban legyen egy, egy hatástanulmány, és ezt nézzük meg. Tehát valami, egy sokkal határozottabb, erősebb álláspontot szeretnék, hogy aztán el tudjuk dönteni, hogy megyünk-e tovább, vagy sem. Szerintem ennyi mondani való van ezzel a mi frakciónk részéről, és Matthew, köszönöm szépen, nagyon jól elkészített anyag, és nagyon komoly erőfeszítéseket és érdeklődéssel várom, hogy mit fog mondani a bizottság. Elnök Koppúr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tönköpi egy transzparens, tiszta nemzetközi megoldást akartam volna az ICAO javaslatok alapján. 2020 lett volna a végrehajtás, a stop the clock, tehát 2020-ig ez lett volna az én logikám szerint a helyes megoldás. De Matthieu Gross jól végezte a munkáját ezek után, így a kompromisszumát el is tudom fogadni. Köszönöm szépen, mielőtt a bizottságnak megadnám a szót, elmondom, hogy nem szokásos megoldás, hogy a kompromisszumos megoldásokat feldaraboljuk, de a, vannak, akik úgy gondolják, hogy külön kellene szavazni, akkor ezt minél elő, mielőbb jó lenne, hogyha közölnék. Bizottság részéről Bartrom asszony ismételten. Köszönöm, elnök úr! és köszönöm a tisztelt képviselőknek is a hozzászólásaikat, észrevételeiket, és különösen a jelentés készítőjének, Kros úrnak köszönöm, hogy egy konstruktív megoldást próbált elérni. A bizottság fenntartja álláspontját, nyilvánvalóan egyértelműen úgy érezzük, hogy az európai légtér megközelítés az, ami jól tükrözi a vitákat harmadik országokkal, nem csak az ICAO közgyűlésén, hanem azon évek során is, amik el, kapcsán eljutottunk az ICAO közgyűlésig. És a legfőbb repülőssel foglalkozó gazdaságok mind azt mondták, hogy jobb lenne, hogyha egy légtér megközelítést alkalmaznánk a piaci megközelítés helyett. Vannak, akik Európában is azzal érvélnek, hogy ez jelenleg nem megoldható, technikailag lehetetlen kivitelezni mi is megpróbáltunk körülnézni, hogy a lehetetlenből hogy legyen lehetséges, és úgy gondoljuk, hogy Európában korlátozott administratív feladatokkal és az illetékes hatóságok bevonásával, adatfeldolgozással ez megoldható lenne, amit egyébként az Eurocontrol már amúgy is végez sok mindent. Tehát az európai légtér megközelítéssel összehoztuk, egymáshoz közelítettük a jogszabályainkat ennek már ez nagyon sok elemzést, hatástanulmányt is jelentett, az ICAO is végzett ilyeneket, és mi magunk is elég méreható elemzéseket végeztünk a légtér megközelítésre vonatkozóan, és említhetném ezzel kapcsolatban az megfelelő oldalakat, hogyha ezt a kollégák szükségesnek találják. Fentartjuk azt az álláspontunkat, hogy a javaslatunk műszakilag és jogilag is helytálló, ugyanakkor elismerjük, hogy elfogadjuk, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy még nagyobb lehetőséget kell, kellene adni a párbeszédnek, és minimálisra kell csökkenteni a provokáció lehetőségét. A hozzáadott érték értéket képvisel, ez véleményünk szerint csökkenne az európai ETS rendelkezések szerepe. Egyértelmű, hogy hogyan tudjuk kapcsolni az ICAO folyamathoz a saját jogalkotási eljárásainkat, hogy milyen automatizmusok szükségesek, ez már politikai döntés kérdése. Fontos, hogy valamilyen kapcsolat fennálljon az ICAO folyamat között és a között, ami végül is a mi elfogadásunk lesz a tekintetben, hogy lejjebb vigyük a környezetvédelmi elképzeléseinket. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság teljes mértékben elkötelezett a globális megközelítés mellett, és azt akarjuk biztosítani, hogy 2016-ra legyen egy olyan eredmény, ami majd lehetővé teszi, hogy a globális ö, rendszerhez igazítsuk a saját jogszabályainkat. Miután nem látunk eddig semmiféle kompromisszumos szöveget, így elég nehéz lenne részletekről beszélni, de mindenképpen készen állunk, hogy az együttdöntési folyamatban résztvevő valamennyi partnerral együttműködjünk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Gross úr. Köszönöm szépen a kollégáknak a hozzászólások rámutattak arra, ami az egyiknek messzire megy, túl messzire, az a másiknak nem eléggé megy el messzire. Tehát a kompromisszum lényege, hogy középen van a kettő között, és mindenki legyen elégedett valamennyire. Ezt is jelenti a kompromisszum. Tisztázni kell még azt is, hogy a kompromisszumban szerepel az earmarking lehetősége is. Tehát, hogy harmadik államok nevessék a szemünkre, hogy pénzt akarunk beszedni ugye a célzottan használjuk fel az összegüket az earmarking keretében, amire beszedjük őket, tényleg arra használjuk fel. Aztán másik Foster kolléganő felvetése, hatásvizsgálatról beszélt, ez nem csak a bevezetőben szerem, hanem a 28. cikk 7. pontjában is, ahogy szerepel, az összes javaslatot részletes hatásvizsgálattal kell ellátni. Vagyis az a hatásvizsgálat, amit mi kérünk, az nem csak a mellékletben szerepel megemlítve, hanem a szövegben és a cikkekben. Tehát ezt kifejezetten kértük. Remélem, hogy holnap tovább tudunk lépni, hiszen nem csak itt kell kompromisszumokat találni a szakbizottságon belül, hanem a környezetvédelmi szakbizottsággal is kell kompromisszumot találni, és hát a bizottsággal is megoldást kell találnunk. Vagyis arról van szó, hogy a kompromisszumokat tovább kell vinni ezen az úton. Ebből indulok ki legalábbis. Köszönöm szépen. Holnap. Csak emlékeztetném a képviselőket, hogy holnap lesz a szavazás a szakbizottságban, és január 30-án az NV szakbizottságban. Következő téma az egységes európai égbolttal kapcsolatos Marinescu úr az előadó, Foster asszony itt az LTS-ről e beszélt, és már itt is van, úgyhogy a, az Egységes Európai Égbolt második kiadásáról Gross úr fog megint beszélni. So, uh... Gyorsan, elnök úr, hát ezt sem fogom románul felolvasni, hanem Marinaszko kolléga igyekezett ezt lefordítani, és azt mondja, és felgyersítjük az egységes európai légtére vonatkozó törvények, és itt egyet tudok érteni bizonyos felvetésekkel. Vannak olyan részletek, amelyekben kompromisszumot kell találni, és Figyelembe kell venni a tagállamok jelenlegi helyzetét. Fontos, hogy ugyanolyan felelőssége legyen ennek a hatóságnak, mint a többi európai ügynökségnek a szolgáltatást leválasztani csak egyedi döntéssel lehessen. Az általános vélemény, hogy európai gazdasági szabályozóként kell viselkednie ennek a szervnek, de kompromisszumokat kell még itt kötni. Ipari partnerség jön létre. Szeretném rögtön elmondani, mert akkor további véleményeket megtakaríthatunk, hogy néppártként azt akarjuk világossá tenni, hogy gyomást kell továbbra is gyakorolni hogy létrejöjjön az új helyzet Európában. Nem adhatjuk közre azt a benyomást, hogy egy, egy állásfoglalás keretében, vagy vélemény keretében, hogy engedünk ebben az ügyben továbbra is követeljük a korábbiakat. Itt megint csak olyan jogról van szó, amit a tagállamok nem hajtottak végre, legalábbis amit nem jól, nem korrekt módon hajtották végre, és a legfontosabb feladat, hogy ezt az üzenetet, ezt a jelzést a parlament elküldje hogy ezen túlmenően mi történik az autoritásokkal, stb. hatóságokkal ezt külön vitában kell lefoglalni, lefog, le, megvizsgálni, és akkor Malinaszkó úr természetesen megnézi majd ezt a témát. Köszönöm szépen. Együttes vitát fogunk tartani, hiszen az elnyék előadók úgyis azonosak. Fordasszony Sassoli úr jelentéséhez és Marinescu úr jelentéséhez is hozzászólhat. Jó, hát elég bonyolult ez. Először franciául a David jelentése kapcsolatban. Szóval David nem tud most itt lenni, eh, egészségügyi okok miatt 85 módosítót nyújtottak be, ennek a nagy része elfogadható, csak egy kompromisszumos módosítás jöhet létre az irányításról a benyújtott módosítók között, 29-30-31-es Jacqueline Foster a katonai repülésekkel kapcsolatban Davidnak ez nem igazán tetszik, visszalépés lenne, és biztonsági kockázatot jelentene. Éva Lichtenberger asszony 40-41-42-es módosítókat nyújtotta be. David az Európai Bizottsággal szeretne egyeztetni, hiszen ezek törölnék a definícióját a rendelet bizonyos alkalmazási területeinek, illetve delegált aktusok lehetőségét korlátozná, ez egy technikai szakmai kérdés. David saját 12-es módosítóját visszavonta, tehát ez már nem aktuális. Aztán Marinescu úr egy sor módosítót nyújtott be, amelyek konkrétan a tagállam fogalom helyébe illetékes hatóságot írna. David ezzel egyetért, ami az irányítást illeti kompromisszumot javasol, ami a bizottság javaslatával is összhangban van. Dávid, Foster asszony és Simpson úr módosítói gyúrnák egybe, a következőkre terjedne ez ki. A végrehajtó testület Executive Boardként szerepelne továbbra is, ez így összhangban van a bizottsági tanácsi rendszerrel, de a jogköreit csökkentenék a főigazgató döntéseinek előkészítésében nyújtana segítséget illetve a Management Boardnak. Az egyetlen eset, amikor az Executive Board önállóan járhatna el. Nos, a főigazgató jogkörének felfüggesztése esetében, hogyha legalább öten a hét tagból így szavaznak, és vészhelyzet van. Egy elnök, egy bizottsági képviselő, öt tag lenne, tehát több tagja lenne, és két évre szólna a kinevezésük. A Dávid jelentésről ennyit mondanék. Most pedig Marinescu kollega jelentéséről szólok. Három nagyon fontos szempontot emelnék ki. Először is egyetértünk, legyenek szigorúbb teljesítménymérések, és a bizottság jobban mérhesse ezeket, illetve a szankciók súlyosabbak legyenek, a költségekkel takarékoskodni kell, az emberi tényezőt jobban figyelembe kell venni. Tehát ez a három szempont vetődik fel, mindegyik nagyon fontos ami a támogató szolgáltatásokat illeti, egy kicsit aggaszt bennünket az ilyen szolgáltatások különválasztása szociális szempontból is, biztonsági szempontból is gondot okoz ez, úgyhogy megfelelő egyensúlyra van szükség. Nyilván a hatékonyságot és az átláthatóságot egyaránt kell szem előtt tartani, és nagyon komolyan kell hozzáállni ehhez. Végül pedig a nemzeti hatósági ellenőrzések, az átvilágítások azt mutatják, hogy nagyon sok a gond, ezekkel a hatóságokkal nincs elég munkatársuk, nem elég függetlenek, világossá, egyértelművé kell tenni a helyzetet, és meg kell erősíteni ezeket a nemzeti ellenőrző hatóságokat. Tehát a kollégám az tevő álláspontja ennyiben foglalható össze. Mászner asszony! Köszönöm szépen, én is köszönöm Marinescu úrnak. Volt egy árnyék elődei találkozónk Strasbourgban, ott különböző dolgokat meg lehetett beszélni, és a Zálde részéről a kompromisszumokkal egyet tudunk érteni, amikre javaslatot tett, és amit Gross úr is most elmondott, hogy hát meg kéne tartani ezt a struktúrát. Természetesen nem akarjuk ezt teljesen feloldani, és meg kell nézni, hol van együttműködés, ahogy tényleg fejlendítsük az egységes európai légteret, nem zárkózhatunk el ezelől, ez a, szerintem elég jól működik, és biztosítani kell, hogy a jövőben is így legyen. Ami pedig a felügyelő szervezetek függetlenségét illeti, ez fontos, hogy szerepeljen, és ezzel egyet is értek. Amire még nem kaptam választ, a frakcióban is felmerült az a kérdés, hogy mi van Gibraltárral. Itt talán a jogi szolgálatot kéne megkérdezni. Nos, akkor fel is teszem a kérdést. Gondolom, hogy tudják ki az, aki ezt kérdezi. Ez már meghaladja az én kategóriámat. Lichtenberger az. Köszönöm szépen. Számomra csak röviden két lényegi pont van ebben Nekem úgy tűnik, hogy bizonyos területeken az landing vagy a separation ez egy ideológiai figura végül is, és a valósággal nem függ össze, nem tudott gyökeret ereszteni, ezért nem érdemes az ideológiákat tovább képviselni, hanem a kérdés az, hogy mi az szakszerű megoldás, és hogy itt különböző mesterkélt szétválasztásokról a számláknál, hát nem kell ezen ennyire fennakadni, nem sok eredményre vezet ez. A második pont úgy gondolom, hogy a teljes vitában, a, ami az egységes európai légteret illeti, nem csak a biztonsági kérdést kell integrálni itt, hanem a környezetvédelmi és a klíma kérdéseket is figyelembe kellene venni. Főleg ami az energia megtakarítást illeti, az energia megtakarító uh, közlekedési módokat szem előtt kell tartani, és ez vonatkozzon a légtérre is, meg a légi közlekedésre is. Tehát ezt komolyabban kell venni az egész vitában szerintem. A második pont a Szaszóli jelentéssel kapcsolatban a 26. van, amely a második preambulum bekezdéssel foglalkozik, az Jázán belüli konfliktus, illetőleg érdekütközés vagy összeférhetetlenség, ami szóba került. Ez azt gondolom rendkívül fontos pont. Itt is azt szeretnénk, hogy fenntartható klíma és környezetvédelmi politika fontos szerepet játszon. Ami pedig a felhatalmazáson alapú jogszabályokat illeti, igenis van egy ilyen tendencia az elmúlt időszakban, szinte mm, minden dolgot átraknak ilyen felhatalmazáson alapuló jogszabályba, egy néhány nyilatkozaton kívül, tehát ahogy tisztán technikai intézkedésekről van szó, de ez teljesen jogos is, de azért látok egy olyan tendenciát, hogy politikai döntések is átcsúsznak a delegált jogszabályokba, és végül a parlamenttől vesznek el lehetőséget tényleges döntéshozatal területén nem tudunk intenzív vita alapján döntést hozni. Én ezt a tendenciát nem tudom táplálni, és nem tudom képviselni. Jó, az árnyék előadók találkozóján ezt ha megvitattuk, úgyhogy itt abba is hagyhatom. Köszönöm szépen, Foster asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, Szászali úr jelentésével kapcsolatban mondanék néhány dolgot. Általánosságban azt gondoljuk, hogy jó irányban dolgozott az előadó a legtöbb területen, de azért van néhány terület, ahol agályaink vannak. A névváltoztatás ilyetáról ára szerintem teljes mértékben felesleges, nem érdemes ebbe bele bonyolódnunk. Aztán az egész a végrehajtó testülettel kapcsolatos vita. Ugye az Egyesült Királyságban mindenképpen kell egy képviselő, Egyesek azt mondják, hogy nagyon kicsi testületről van szó, kis létszámúról, szerintem ez egyáltalán nem elfogadható. Aztán, ami a módosítókat illeti, az NSA-ból NAA lenne, ez Marinescu úr jelentésében is megjelenik, úgy gondoljuk, hogy néhány módosító a szabály a rendeletet teljesen rossz irányba viszi, és elnehezíti a bürokráciát. Az Egyesült Királyság, illetve a mi frakciónk testmértékben támogatja az egységes európai égboltot, ennek a kiteljesítése mindenképpen segít az európai iparnak, az, hogy A-ból B-be szabadon lehet repülni Ami Marinescu úr jelentését illeti néhány megbeszélésünk volt vele, és őnek is szeretnék köszönetet mondani, hogy Szászóli úrnak is. Egy nagyon szakmai kérdésről készített jelentés, nem volt ez könnyű munka. Ugyanakkor van itt is egy hasonló probléma, az NSA-NAA váltás kapcsán. Beszéltem erről néhány emberrel az Egyesült Királyságban, és tovább is egyeztettek. Az NSA-NAA a kapcsán az a gond, hogy különbözőek a funkcióik, és különböző tagállamokban más és más rendszerek alakultak ki, ezen el kell gondolkodni. Az ANSP által végzett munkát nem kellene központosítani, illetve a komitológiában jelenleg szereplő témákat nem kellene felhatalmazásos aktussá alakítani. Megfelelő vitára van szükség a gazdasági szabályozó funkciójának kialakítása előtt. Aztán a támogató szolgáltatások témájában nem hiszünk a kötelező szétválasztásban, nem tudjuk, hogy a piac hogyan fog alakulni a jövőben, az utolsó szempont pedig, és itt nem állok vitában a legtöbb képviselőtársammal, de uh, Gibraltár gondot jelent, egy sor módosító szempontjából uh, az egységesség volt ott kiterjesztenék ugye Gibraltárra is, ami az Egyesült Királyságot illeti, Gibraltár szuverenitása uh, minden kétséget meghaladó tény, az Egyesült Királysághoz tartozik, ugye Gibraltár, tehát minden más megoldás teljesen elfogadhatatlan számunkra. Itt tőlem jobbra ülnek olyanok, akik másként gondolkoznak Gibraltárról. a Marinescu és a Sassoli jelentés nem alkalmaz arra, hogy itt most megnyissunk korábbi megállapodásokat. Szeretnénk, hogyha a jelentések célba érnének e nélkül. Pillanatnyilag ennyi az észrevételünk, elnök úr. Ahogy ön is említette, valóban nagyon bonyolult ez a téma, és nagyon sok köszönet illeti Szászol és Marinescu urakat. Köszönöm. A koordinátorok ülése valószínűleg korábban fog kezdődni, úgyhogy ne tűnjenek el, de Grandes úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök úr, Foster asszony úgy gondolja, hogy furcsa az, ha felvetődik valakiben Gibraltár kérdése is, pedig nem olyan furcsa ez, mert jó lenne érteni, hogy Gibraltáron mi a helyzet, a spanyol kormány szeretné megismerni a helyzetet, az Európai Bizottságnak persze más a hozzáállása, amikor az európai légteret kívánja szabályozni. Itt az utasok jogaival foglalkozunk elsősorban de a 1987-es londoni nyilatkozatra is gondolni kell. Um, Anglia és Spanyolország között négy óta van nézeteltérés Gibraltar szuverenitását illetően, de nagyon jó kis egyben a kapcsolatai a két országnak, nem szeretnénk ezeket romba dönteni. Volt egy nagyon egyszerű megoldás annak idején, 87-es londoni nyilatkozat, és ezt ismételte meg, a légtér felfüggesztésre kerül a Gibraltári repültér kapcsán egészen addig, amíg a két fél megállapodásra nem jut. Ez azt jelenti, hogy értékítéletre nem vetemethetünk, csak azt állapíthatjuk meg, hogy probléma van. Aztán 2006-ban született a híres kordúi nyilatkozat, 2006-ban, mint említettem, a szakbizottság elnökének egy olyan nyilatkozat született, aminek semmilyen jogi érvényessége nincs, tehát a londoni nyilatkozat van érvényben továbbra, és az Európai Bizottság nem alapozhat a kordói nyilatkozatra a légtér kapcsán tehát a kordobaira, amikor a légi utasokról van szó. Nem szeretném, hogy más a szuverenitással kapcsolatos szempontok is felvetődjenek, hiszen észszerűnek kell maradnunk. A 87-es London nyilatkozat van érvényben a felfüggesztésről egészen addig, amíg a felek megállapodásra nem jutnak. A felek persze párbeszédet folytatnak, talán a végtelenségig is tart. Ez a nyilatkozat viszont észszerű, nem hiszem, hogy egyik napról a másikra meg lehetne változtatni a hozzáállásunkat. A 143-as, 145-ös és 147-es módosítók esetében a jogilag hatékony és hasznos londoni nyilatkozatból kell kiindulni, hiszen a konkrét realitásokat ez veszi figyelembe, tehát a 87-es nyilatkozatot kell figyelembe venni, egészen addig, amíg a Gibraltári reptéről a két fél meg nem állapodik. Baldwin asszony következik újra a MOVE főigazgatóságtól. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon érdekes észrevételeket hallottunk, egy előzetes megjegyzésem lenne hogyha ezt az egységeségbolt kettő csomagot vesszük alapul, ugye akkor emlékezünk a három célkitűzésre, egyszerűsítés, világosabb áttétel és korszerűsítés látni fogják, hogy nem ideológiailag megfogalmazott tervezetről van szó, de Lichtenberger asszony tett egy ilyen észrevételt, azt mondta, hogy a környezetvédelemmel nem foglalkozunk elég komolyan. Hát higgy el, hogy az egész közösség foglalkozik vele az európai égbolt szempontjából. Van egy sor különböző szempont, amiket meg amit amiket most csoportosítva ismertetnék. Szaszoli jelentés módosításairól beszélnék először, aztán a Marinescu jelentéshez benyújtott az egységes európai égbolttal kapcsolatos módosítókról, ami azt illeti, hogy az alkalmazási terület ne terjedjen ki a katonákra, ugye ez nem a főcsapáshoz tartozik. Attól tartok, hogy a javaslat félértésen alapul. Igazából az AESA e rendeletet az Egységes Európai Égbolt rendelethez szeretnék igazítani, hiszen 2004 óta ez utóbbi is érvényben van. Az összes szolgáltató, így a katonai szolgáltatók is tanúsítást kell, hogy szerezzenek az EU-tól, ha kitöröljük ezt a bekezdést, akkor a biztonsági kockázattal nem foglalkoznánk. Gros úr említette, és mások is, hogy tartanak tőle, hogy felaprózódik a terület a tagállami hatóságok között igazából az illetékes hatóság és a tagállam egyfajta illetékes hatóság vagy szerv fogalom alatt jelenhetne meg. Mi nem ellenezzük ezt elvileg, csak hogy ilyen esetekben rugalmasságot biztosítunk a tagállamoknak. Egyes esetekben lehet polgári repülési hatóság, más esetekben minisztérium vagy más szaktestület. Ezért nekünk jobban tetszett az eredeti megoldás javaslat, de igazuk van, nem kellene felszalámizni, felaprózni a hatóságokat. Ami a nemzeti hatóságok akkreditációját illeti, nagyon érdekes kérdés ez, szívesen megvizsgáljuk, de nagyon komoly hatástanulmányra lenne szükség, és hát őszintén szóval a politikai vitára és a tagállamokkal ehhez. Majd visszatérünk rá később, talán most még korai lenne ezzel kapcsolatban javaslatot tenni. Hát ennyit akartam mondani az első jelentéssel kapcsolatban a kollégák majd jelzik, hogyha valamit kihagytam. Aztán az Egységes Európai Égbolttal kapcsolatban nagyon sok módosító érkezett, és egyesek ezek közül homlok egyenest ellentmondanak egymással. Ugye egy sor foglalkozik definíciókkal, meglévő definíciókkal, ezeket kötődő más témákkal. Igaz, hogyha egy észrevételt megengednek, hogy az 149, 151, 153 hoz benyújtott módosítóknál a definíció valóban alkalmazkodna az IKO definíciókhoz, és általában ezt támogatjuk, de vannak bizonyos történelmi tapasztalataink, amelyekről szívesen beszámolnék, hogyha több időnk lenne, hogy miért is módosítottuk egyes definíciókat 2004-ben nem mindenre terjedtek ugyanis ki, és nagyon sok következménye lenne annak, hogyha visszacsinálnánk ezeket a változtatásokat, előre nem jelezhető jogi következménye jönnének ennek. Az NSA függetlensége 3-as cikk, egy sor módosító érkezett a 3-6-ostól kezdődően, Ugye a munkájának a fontossága, színvonala szorosan kötődik a függetlenséghez, és úgy gondoljuk, hogy komoly problémák alakulhatnak ki. Nem szabad megvárni, hogy balesetek történjenek, fontos ez a függetlenség. A támogató szolgáltatások kérdése, illetve a szétkapcsolásuk, szétválasztásuk, egyébként nem így hívtuk ezt, de ezt felvetette az egyik itt, az 5-1 a 215-ösről beszélnék, illetve a 208-as, eh, 236-osról eh, valamennyivel ambiciózusabb volt a javaslatunk, mint a módosítókból tűnik. Eh, szét akarjuk választani, külön akarjuk kezelni a mag alapszolgáltatásokat és a támogató vagy kiegészítő szolgáltatásokat mert az új szolgáltatók nehezen tudnak fő szolgáltatói kínálatot nyújtani. Egyfajta támogatásra van szükség. Nagyon örülünk annak viszont, hogy a pénzügyi kérdésekkel a kompromisszumot javasolnak, ez szerintünk ennek van értelme. Ami pedig a teljesítményeket jelenti, amit Alcatrai úr vetett fel, nagyon sok módosító indítvány van ezzel kapcsolatban is, a 3 7-es, 7-es, 9-es és így tovább. Megpróbáltuk finomítani ezeket a cikkeket, de úgy tűnik, hogy a módosítóknak egyes részét nem tudom, hogy ez a szándékuk, a módosítóknak, az eddig meglévő ö, jó elemeit is kiveszi ennek a rendszernek. Azzal együtt, hogy még nem értünk el mindent, amit szeretnénk, remélhetően tovább tudunk majd lépni a második időszakban, illetve a következő hónapokban, de azt hiszem, hogy ambiciózusabbaknak kellene lennünk, amikor ezt a rendszert vizsgáljuk, és ideértve a környezeti elemeket is. Kadrai úr említette a humán elemeket is a 3.20-as a konzultatív csoportok kapcsán. Szeretném elmondani, hogy teljes mértékben egyetértünk azzal, amit mondott ennek a fontosságáról, de adminisztratív és hatékonysági szempontok miatt szeretnénk a human elemeket külön hagyni, mert van a szociális párbeszéd, és van az iparági tárgyalás is. Ezek nagyon fontosak, és itt már nagyon fontos tárgyalásokat folytatunk a szociális partnerekkel az ide tartozó kérdésekről. Tehát ezek a, azok a pontok, amik a kiemelésre kerülhetnek mindebből, további részletekbe persze még lehetne menni, még egy pici ügy van. Elnök úr, azt hiszem, hogy nagyon gondosan feljegyzem mindazokat, és Foster és mások által is elmondtakat. gondosan feljegyeztem. Január 30-án lesz a szavazás erről. Akkor most javasolnám azt, hogy tartsunk egy 5 perc szünetet, és utána a koordinátorok ülésével folytassuk 5 órakor. Addig van idő, hogy akiknek nincs itten dolguk, azok elhagyhassák a termet, tehát 5-kor folytatjuk.